szerzőket elsőnek heidi hautala asszonynak adom a szót kettő percben. Köszönöm a szót. Szeretnék még az előző vitához is hozzáfűzni valakit. Az Emberi Jogi Albizottság elnöke vagyok, és elgondolkozunk azon, hogy lehetséges lenne-e az emberi jogi vitákat korábban tartani, hogy a tanács is jelen legyen, hiszen ez szerintem fontos lenne. Úgy gondolom, hogy a frakciókból a kollégák elgondolkozhatnának ezen. Hiszen a parlament állandóan panaszkodik, hogy ilyenkor nagyon kevesen vannak. De most nézzük meg, hogy Zsoftis úr esetében miről is van szó. Kazaksztán eh, lesz az EBESZ soros elnöke. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy a bírósági gyakorlat nem igazolja ezt a bizalmat Kazasztán irányában. Mind azon emberek, akik az emberi jogokért küzdenek Európában, felháborodnak ezen. Itt idézném Jevgenyi Zsoftis esetét. Ez az eset nagyon aggasztó. Négy év börtönbüntetésre ítélték azért, mert elütött egy gyalogost az idén. Felmerült az EBSZ e keretein belül is az a kérdés, hogy az az eljárás, amely során elítélték Zsoftis urat, megsérti -e az emberi jogokat. Arra gondolok, hogy Kazaksztán alkotmányában is rögzítették az emberi jogokat. A kérdést a bizottsággal és a tanácssal közösen kell megtárgyalni, hogy ezt az esetet ismét újra tárgyalja a bíróság, és hogy méltányos ítélet szülessen. Elnök úr, az Európai Parlamentnek nagy befolyása van a térségben, a, a közép-ázsiai országokra. Kérem, tegyünk valamit. Köszönöm. Következő felszólaló Paleckis úr másfél percben. Ácsú pirmininke, gerbemá komissz. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt, tisztelt biztos asszony. Az EBS-szel együttműködünk, illetve az Európai Fejlesztési Szervezettel, de a Kazasztán nagyon messze van az európai normáktól, Egyedülálló ország ez, de sajnálatos módon az OECD ajánlásait nem követi. Tehát az EBSZ e ajánlásait nem tartja be, és mindenképpen szükség van arra, hogy aktivisták harcoljanak az emberi jogok betartásáért. A sajtószabadság, a szabadság és egyéb alapelveknek mindenképpen meg kell valósulni a Kazaksztánban. Jevgenyi Zsoftis, Ramazán Gezergepov és mások esete arra kényszerít minket, hogy felszorítjuk Kazaksztánt arra, hogy tartsa be a nemzetközi normákat. Reméljük, hogy az ítéletek függetlenek lesznek, nem részrehajlóak, és az emberi jogi aktivisták számára nem jár ez negatív következményekkel. Kérjük a tanácstól, hogy az elkövetkezendő Kazasztán-EU párbeszéden ezt a kérdést tűzen napirendre, de októberbe kerül sor. Szeretnénk, hogyha a bizottság segítene Kazasztánnak abban, hogy fölkészüljön az EBS e elnökségi, elnökségére. Two percben Elnök úr, szeretném kifejezni szimpátiámat és együttérzésemet az áldozatoknak. Emberi tragédia történt, és egy ember elvesztette életét. Egyidejűleg szeretném elmondani, hogy aggódok Jevgenyi Zsoftis helyzete miatt. Mindenki, aki bűncselekményt követel, fogadja el, hogy jogi szankciókat léptetnek ellene életbe. Jevgenyi Zsoftis, aki emberi jogi aktivista, tudja, hogy ez így van. Egyidejűleg azt is szeretnénk látni, hogy ne éljenek vissza a kaza hatóságok Jevgenyi Zsoftis esetével hiszen Evgenyi Zsoftiszt valószínűleg azért büntették meg, mert a kazak kormányjal szemben nagyon kritikus hangokat ütött meg. Az is nagyon fontos, hogy a kazak igazságszolgáltatás azonnal jogállami keretek között az átláthatóság szabályainak megfelelően vizsgálja ki a baleset körülményeit és ennek értelmében gondolja át még egyszer az ügyet. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Elizabeth Jégl asszony, kettő percben. Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim. Szeretném megállapítani, hogy frakcióm egy kicsit megdöbbent, hogy egy drámai autóbaleset körülményeit most itt az emberi jogi kérdések között tárgyaljuk meg. Az Európai Néppárt számára fontos leszögezni, hogy egy független bíróság által meghozott ítéleteket nem kérdőjelezzük meg, kivéve, hogyha kirakat perekről van szó, amelyek nem a jog alapján állnak. Iránban ennek tanúi is lehettünk. Határ kell húznunk a két dolog között. Természetesen a független bíróság a demokrácia egyik alappillére. Véleményem szerint először is tudomásul kell vennünk az ítéletet. Másodszorban tényként kell azt is elfogadnunk, hogy az autóbaleset következtében egy ember életét vesztette. Részvétünk az áldozaté de tény az, hogy Jevgenyi Zsoftis egy ismert emberi jogi aktivista, és így az egész világon nagy port vert fel ez az ügy, és így mi is foglalkozunk az esettel. Az Európai Néppárt elismeri Kazasztán fáradozásait és eredményeit a demokráciához és a jogállamisághoz vezető úton. Támogatjuk és bátorítjuk Kazaksztánt, hogy tovább haladjon ezen az úton. A konkrét esetre visszatérve szeretnénk felszólítani a kazak hatóságokat, hogy saját érdekükben is juttassanak el megfelelő minőségű és mennyiségű információt a közvéleményhez, és garantálják, hogy Zsoftis úr jogállami alapokon nyugvó eljárást kap. Kazaksztán az EBESZ soros elnöke lesz. Ez egy különleges kihívás az országnak. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló Stevenson úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet kell értenem Jégle asszonnyal Megdöbbentő, hogy az egész parlament itt Strasbourgban ezt a kérdést tárgyalja. Egy közlekedési balesetet tárgyalunk a sürgősségek alatt. Mindegy, hogy kazahsztánban vagy bárhol történik ez, valaki tragikusan életét vesztette, és hát az autó vezetője, aki a gépkocsi vezetője éppen emberi jogi aktivista, és, és négyes, négy éves enyhe, enyhített börtönbüntetése ítélte őt jogosan a, jogosan a bíróság, de még akkor is, hogyha munkatáborra ítélték volna, úgy attól félek, elnök úr, hogy ilyen típusú ügyeket a parlament elé citálni mindenképpen a mi renoménkat rombolja le. Úgy látom, hogy az emberi jogok kérdése értékét veszti, hogyha közlekedési baleseteket hozunk ide. Az, komolyan azt mondjuk, hogyha egy komolyan azt gondoljuk, hogy ha valaki halára gázolt valakit, akkor a négy éves börtönbüntetés túlságosan szigorú? Kazasztánnal nem Kazasztánt nem kritika, kritizálhatjuk pusztán ezért, illetve azért, mert jövő évben ők lesznek az ebben soros elnökei. Nem, ez politikailag motivált napirendre tűzés, szégyen, és remélem, hogy, a, hogy nem fogjuk ezt támogatni, hanem a módosítást nem a többség. Felszólaló Wojciechowski úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. kétségeim vannak eh, nekem is. Hasonló kétségeim, mint Stevenson úrnak. Hiszen Kazaksztán nagyon fontos ország. Kazaksztán komolyan fáradozik, eh, hogy eh, demokratikus állam legyen. Nem mondanám, hogy demokratikus mintaország lenne, de mivel ismerem Kazaksztánt, ki tudom jelenteni, hogy a helyzet ott sokkal jobb, mint a legtöbb szomszédos országban, Közép-Ázsiában. Nincsenek olyan problémák például, mint Oroszországban, amiről az előbb beszéltünk. Nekem is az a véleményem, hogy a parlamentnek nem szabadna hírnevét kockára tenni egy ilyen bírósági ügyben. Mindenképpen be kell kérnünk az adatokat, de én ellenezném, hogy állásfoglalást fogadjunk el. Hiszen szerintem gyengítené a parlamentet, hogyha ilyen dolgokkal kezdünk el foglalkozni, ami nem igazából a miénk. Köszönöm. A következő percekben a catch the eye szisztéma alapján adok szót rita korhola asszonynak. egy percben. arvoisa puhemies kiitos. tisztelt elnök úr köszönöm. Nagyon fontos ország Kazaksztán, biztonságpolitikából, gazdaságpolitikai szempontból is. És nagyon elégedetten hallottuk, amikor a kazaksztáni külügyminiszter jelentést tette, és elmondta, hogy a májusban, hogy javult az emberi jogok helyzete az országban. Azonban a médiát még mindig ellenőrzés alatt tartják, a szabadság szintje viszonylag alacsony, ezen kívül az emberi jogi aktivistákat is elég gyakran őrizetbe veszik. Jevgenyi Zsoftis esete is kérdéseket vet fel. Azonban eh, én is eh, azon a véleményen vagyok, hogy a kazak kormány érdekében áll, hogy ezt az esetet minél világosabban bemutassa, és hogy minél jobban kivizsgálja. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Bernd Posselt úr. Ja, Herr Präsident, Igen, eh, köszönöm. Elnök úr, örülök, hogy Heidi Hautala ismét visszatért, azonban néhány évig nem volt itt, és azóta itt is volt a tanács, a cseh és a német elnökség itt volt mindig csütörtök délután. És nem hinném, hogy a vitát más napra kellene áthelyeznünk. Egyszerűen a tanácsot meg kell győzni, rá kell kényszeríteni, hogy itt legyen csütörtök délután, és hogy ne tartsuk meg az egész hetet szerdán. Az a véleményem, hogy nagyon nehéz esetről van szó, de azért, mert a kazah államnak még nem adhatunk teljes bizalmat a demokrácia és a jogállamiság területén, ezért van szerintem jogalapunk arra, hogy információkat kérjünk, ezért írtam alá én is ezt az állásfoglalási indítványt. A dolgot nem szabad se szépíteni, sem eltusolni. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel befejeztük a felszólalások körét. Most megadom a szót ismét Kuneva biztos asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság aggodalommal eh, nyugtázta az eh, emberi jogi aktivista Jevgenyi Zsoftis eh, bírósági eljárását emberülésért négy évre ítélték, azért, mert halára gázolt egy gyalogost. A kazah állam visszautasította azokat a vádakat, hogy politikai per lett volna Zsoftis úr pere. Kazaksztán szeptember 10-től az EBSZ soros elnöke, és éppen ezért nagyon lényeges az, hogy Kazaksztán tisztázza az esetet. Felszólítjuk Kazaksztánt, az EBSZ jövendő soros elnökét, hogy vizsgálják ki az esetet a nemzeti normák szerint. A bizottság pedig továbbra is figyelme kíséri az esetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. A következő a napirendi pont értelmében hat állásfoglalási indítvány Szíriáról, Muhannad al-Hassami esete. megkérem a szerzőket hogy terjesszék elő az ügyet elsőnek franziska katarina brantner asszonynak adom meg a szót two percben. Um, köszönöm, köszönöm szépen,